Kedves kollégák, a bejelentésekkel kezdem. Nem fogok uh, neki kezdeni a szavazást addig, amíg mindenki itt nincs. We have a, an issue with the, um... Kezdjük talán a tolmácsokkal, akik szigorúan az előre meghirdetett időpontban befejezik a munkát. A, sajnálattal tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy munkajogi konfliktusban állunk a parlament vezetőségével. Az egy oldalon bevezetett új munkavizési szabályok miatt sztrájkfigyelmeztetést adtunk ki, ezért az előre meghirdetett időpontig biztosítsuk a tolmácsolást. Tolmácsolás bejelentésének vége. Az intézményközi tárgyalások során elfogadott megállapodás 19.30-kor elfogadjuk ezt a nagy adatbázisok kezelésére vonatkozó ügynökségről beszélünk, hogyha nincs elemetés, akkor az így módosított mandátum elfogadatnak tekintendő. A nyelvi a tolmácsolás nyelvi profilját mindenki megtalálja a dossziójában. A delegált aktusokkal kapcsolatban van bejelenteni való, ez egy ideig eltarthat, hogyha egy kicsit kollégák leülnének, elcsendesednének, az sokat segítene. Lássuk az előadók kinevezését. Nomination of rapporteurs. First of all, Sylvie... Kaufmann kollégina a szocialista frakció részéről kapja a tanácsi eh, eh, határozati az integrált eh, biztonság és megközelítés a foci meccsek, fotballmérkőzések és más sportesemények esetében Kienge asszony szociálisták részéről kapja az Európai eh, Migrációs eh, Liaison Office eh, témáját. Az ALDE részéről Wikström kollega kapja. Kicsit hangos, még nekem is pedig magamat se hallom. Tehát Cecilia Wikström kapja az ALDE részéről azt a rendeletet, amely a közösségi statisztikával foglalkozik, nemzetközi védelem és migráció témájában Martin Anderson kapja a az EU-s állampolgársággal kapcsolatos ö, ö, szerződési rendelkezések témájában, most pedig 2002 per 90 per EK irányelv alkalmazása a a humanitárius segítségnyújtás nem került egy kriminalizálásra. Május 24-én a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a migránsok csemp, embercsempészettel kapcsolatban egy szóbeli kérdésről megállapodtak ebben a témában a frakciók, amelyet az elnökök értekezletének benyújtunk, majd annak érdekében, hogy a júliusi plenáris napirendre kerüljön a 128 per 5-ös házszabály értelmében. A kollégák ezeket az ajánlásokat támogatják-e? Igen, úgy látom, hogy igen. Elnök úr! Elnök úr! Én elleneztem, hogy csak angolul dolgozzunk, a 158 per 1-es házszabály értelmében ehhez jogom van. Szeretném, hogyha az elnökök értekezletére is ezt napi rendre tűznénk. Köszönjük szépen azok számára, akik nem figyeltek volna. Egy irányelvről beszéltünk, ugye a humanitárius segítségintás kriminalizálásának elkülölése érdekében. Jó, feljegyeztük az ellenvetését, a koordinátorok egyéb javaslatai elfogadatnak tekintjük. A delegált aktusok villámgyorsan, géppuska sebességgel megpróbálom felolvasni mindazt, ami itt, van, e, e, itt szerepel előttem. Kérem a figyelmüket. 2018. 7-én KAZ Európai Bizottság elfogadott delegált aktusokat a 2015 per 849-es irányelv kapcsán e, a parlamentnek három hónapja van, ha ellenezni ezt június 6-án tájékoztattak bennünket arról, tájékoztattuk a bizottságot, illetve a tanácsot arról, hogy nem ellenezzük ezt. A 273, illetve a 111 per 2005-ös rendelet drogprekurzorok ügyében az Európai Bizottság egy delegátort sorodott el, a következő pedig a harmadik országbeli polgárok tartózkodás engedélyének egy, e, egy forma, illetve egységes formátúva kapcsán egy végrehajtási aktust fogadott el az Európai Bizottság. Mindenki megkapta ezt a hírlevélben június 15-e a belső határidő, illetve 22-e a határidő annak, hogy ellenvetésüket a titkársághoz eljuttassák, hogyha ezt nem teszik meg, akkor úgy vesszük, hogy nincs ilyen. Kérem, hogy most már mindenki készítse elő a szavazókártyáját, amely bármelyik pillanatban kezdődhet. Just Mr. Weidenholzer, please. Weidenholzer úr, mikrofon nélkül sajnos. Mr. Weidenholzer's voting card is on the way. Everyone For the moment I don't have one. Weidenholzer kollega szavazókártyája úton van. Remélem, hogy mindenki más előkészítette ezt. Ha valakinek még hiányozna a szavazókártyája, gyorsan szalasszon elérte valakit. Kicsit le rövidítettem a delegált aktusokkal kapcsolatos bejelentéseimet. Még egy ügyrendi kérdésről kell beszélnünk. A migráns kérdésben, a földközi tengetésekében Metzola asszony. Köszönöm, Claude. Megint csak itt járunk, a világ legkiszolgáltatottabb embereiről beszélünk. Húsvér emberekről, nem számokról, adatokról, politikai eh, álló háború alakult ki ez ügyben, politikai kötélhúzás alanyai váltak megint a migránsok. Jó lenne, hogy egy kicsit összeszednénk a gondolatainkat. Szalvini biztos úr tudja, hogy a nemzetközi jog értelmében mik a kötelezettségei, úgy tűnik, hogy ezeket figyelemmen kívül hagyja. Mindannyian láthattuk, hogy az elmúlt napokban, órákban mi történik a tengeren a megmentésért könyörögtek az éhező, szomjazó emberek, miközben láthattuk, hogy politikusok mit tesznek. Ez nem máltai olasz kérdés alapvetően, és csak kizárólag úgy tudjuk ezt megoldani, hogyha az Unió konkrét fellépéseket tesz. Egy hangulag elítéljük a történteket, és a mi felelősségünk itt ebben a teremben, hogy ezt megtegyük. Ez lesz az európai értékek valódi próbája Fontos, hogy ne valljunk kudarcot, újra és újra meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a kemény döntéseket végre valahára meghozza az Európai Parlament például annak érdekében, hogy Dublini rendszert valóban megreformáljuk, minden tagállam kivegye a részét a szolidaritásból, az embercsempészek üzleti modelljét valahogy eh, az ősz vitolákból ki kell fogni a szelet, mindjárt befejezem elnök úr, nem folytathatunk biztonsági és migrációs kérdésekben struc politikát, hosszú távú politikára van szükség Afrika kapcsán. Spanyolországnak kellett közbelépnie, de holnap ez újra előfordulhat, és aztán, ha miniszterelnökök nem tesznek valamit, akkor ez újra itt napirendre kerül. Um, yeah, I, I didn't particularly want to start a debate, but... Nem akartam igazából vitát nyitni az ügyben, it all again, please? What the lady said, it was so inspiring. I didn't completely hear it. Nem hallottam az e- e- egészet, annyira inspiráló volt, nem lehetne, hogy még egyszer elmondja? Colleagues. Yeah, yeah, we're, we're, yeah, we're going to proceed to the vote. We're just, just, okay, colleagues, a bit of order. Kollégák, kérek egy kis rendet, tiszteletet. Kollégák, fő főként azok a kollégák, akik általában nem vesznek részt az ülésen, azok kérek egy kis csendet. Metzola asszony ügyrendi kérdésben szólt hozzá, mert azt gondolta, hogy a plenárison nem biztos, hogy napirendre kerül, és szerdán a tanács és a bizottság jelenlétében fogunk erről beszélni, ami új fejlemény. Mindenki tudja, hogy a Libeszakbizottság mennyire milyen benne van ebben az ügyben és biztos vagyok benne, hogy ennek a szakbizottságnak a számos tagja részt vesz majd a szerdai vitán, amikor is a földközi tengeri migrációs kérdésről fogunk tárgyalni. Köszönöm ezt az ügyrendi hozzászólást Metzola Lássuk akkor most a szavazást, két szavazásunk is van. Kezdjük akkor. Vote on the European Agency for the Operational Management of Large Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice. Uh, the rapporteur is Mrs. Yes. Makovej asszony véleményével kapcsolatos az első szavazásunk. Tessék, Makovej asszony, köszönöm szépen. A mai napon az Európai Unió IT ügynökségének az anyagát szavazzuk meg. Ők foglalkoznak az uniós adatbázisok szervereivel. És a lényeg az, hogy ezek az adatbázisok interoperabilisak legyenek egymással. Ma az nem jó, hogy külön-külön kell tíz adatbázisban keresgélni. A lényeg az, hogy egy helyen le lehessen hívható az összes adat, és így legyen teljes a kapott információ. Így koordináltan és gyorsan tudnánk az illegális migráció, a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen fellépni. Köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, akikkel hosszú utat megtéve végül jó eredményre jutottunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor kezdjük. A szavazást megnyitom. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 47 mellette, négy tartózkodás. Gratulálunk. Jó, akkor most nézzük a második szavazást. Az EU-USA adatvédelmi pajzsákra nyújtott védelem megfelelősége, és akkor szavazzunk. Kriszbach asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves Claude. Ezzel a szöveggel, illetve a szavazással kapcsolatban szeretnénk a 87-es Sophie Inetveld módosítóhoz az ALDE frakció egy módosítást nyújtana be, amely a 87-es módosító elejére kerülne. Azt hiszem a 24A alatt megtalálható angolul úgy, úgy véli, hogy ha 2018. szeptember 1-ére nem felel meg az Amerikai Egyesült Államok, és aztán folytatódna a szöveg. This is a... Köszönöm szépen, ez egy szóbeli módosítás. A 87-es módosító indítványt egészítenék ki. Felolvasom. Compliant by the 1st of September 2018, the Commission has failed to act in accordance with Article 45, brackets 5 GDPR, calls therefore on the Commission to suspend the Privacy Shield until the US authorities comply with its terms. Um, is there any... Van-e valaki, aki ellenzi ezt a módosítást? Majd, amikor oda uh, jutunk, akkor majd erről is szavazni fogunk. Köszönöm, Nátali, akkor most nézzük a szavazást. Roberta. Elnézést, Claude. ez a szóbeli módosítás megpróbál áthidalni a nézeteltéréseket a különböző frakciók között de azért eljárási ügyekből és az által megemlített okok miatt, melyeket vázoltam a múlt heti e-mailemben, melyet neked küldtem, és amelyben az áll, hogy még van hely a további tárgyalásokra. Megnézzük, hogy mi lesz, e, ezért mi szeretnénk elhalasztani az ezzel kapcsolatos szavazást. Szavazzunk erről. Köszönöm szépen. Tehát akkor elmagyarázom a kollégáknak, hogy mit kér Metzola asszony, a néppárt nevében pénteken, eh, június 9-én a néppárt nevében kérte a tervezete kapcsolatos szavazás elhalasztását. A 190-es eh, szabály értelmében itt erről szavaznunk kell, erről a halasztásról szavaznunk kell. Felvasom A, ha alacsony küszöböt érnénk el, akkor kérni lehet az elhalasztást. Annak érdekében egyszerű többségre lesz szükség, hogy elhalaszthassuk, tehát a jelenlévő tagok egyszerű többségével lehet ezt elfogadni. Azt elmondanám, hogy akkor, amikor igennel szavaznak, akkor azra szavaznak, hogy halasszuk el. A nem, az azt jelenti, hogy nem halasztjuk el a szavazást. Még egyszer elmondom, ha igen szavaznak zölddel, akkor elhalasztjuk a mai szavazást. Ha nemmel, pirossal szavaznak, akkor nem halasztjuk el, és akkor ma szavazunk. Ha szeretnék, akkor ha szeretnék, hogy ma szavazunk, akkor a pirossal kell szavazni. Ha nem, akkor zölddel. Just, just fine. Let's proceed. Rendben, akkor Nézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor szavazzunk. Akkor szavazzunk. Hát nem azt mondom, hogy szoros volt de végül is én négyszer elmondtam, hogy kell. Ha valaki hibázott, tehát nézzük a szavazást. Rendben van. Right, the, we proceed to the vote. Um, amendment 20. 20-as módosító, megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, egy percig várjunk, az SND-ből valaki egyel többen szavaztak. A titkárság megerősítette, hogy ez egy legitim kérés volt. Tehát szavaztak, akkor elfogadtuk. 22-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Még mindig lezárom. Elfogadtuk. 28-as első része megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os első része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as módosító első része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 46-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 52-es módosító, megnyitom a szavazást. 52. Lezárom. Elfogadva. 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 56-os módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 57-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 58, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva, 59, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 65-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 67-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 68-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 69, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 76, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 77-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 78, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 80, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 79, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcvan hetes szobeli módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 87-es módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést mondja az elnök. Elnézést, 88-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Ezek az idézeteket, hivatkozásokat. nyolcas, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum a preambulumoknál. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 17-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És következően a záró szavazás név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29 mellette, 25 ellene. Három tartózkodás. And that's the end of voting time. Thank you. És akkor ezzel befejeztük a szavazást. Köszönöm kollégák a figyelmet. colleagues. Uh, Kedves kollégák, hogyha itt kívánnak maradni, akkor csendesedjenek el, hiszen itt van King biztos úr, és megkezdhetjük a napirend folytatását, hogyha el akarnak menni, akkor csendben távozzanak, kérem. Nos, uh, köszönöm szépen a kollégáknak, akik itt maradtak erre a napirendi pontra, és tudom, hogy uh, néhányuknak nagyon szörnyű volt az utazás, tudom, hogy a munkatársak is nagyon nehezen értek ide vonattal, örülök, hogy itt vannak, tudom, hogy a hétfő esték nem könnyűek, és különösképpen King biztosnak köszönöm azt, hogy eljött ide. Tudom, hogy a hétfői Strasburgi ülésünk nem a legideálisabb, de örülök, hogy itt van. A kollégák tudják, hogy a Biztonsági Unió előlépési jelentésről van szó, és bevezetésként szeretném elmondani azt, hogy április 17-én az Európai Bizottság a 14. jelentést adta már közre a Biztonsági Unióról. Megpróbálják megkönnyíteni a határokon átnyúló hozzáférést az elektronikus bizonyítékok hoznak, próbáljuk meg el, előzni a dokumentumokkal való visszaélést és a drobbanó anyag prekurzorok behozatalát, behozatalát, behozatalát. King úr erről beszélni fog majd, és természetesen itt van Natali is, aki a TER szakbizottság elnöke, és más TER szakbizottságbéli kollégák is itt vannak. Biztos úr, beszéljek a jogalkotási csomagról is? Erről is szerintem ön majd beszélni fog, de szerintem a lehető legjobb az, hogy megadjuk a szót önnek. A kollégák fáradtak, és tényleg nagyra értékelem azt, hogy itt vannak. Úgy gondolom, hogy valamilyen fajta gond volt a vasúttal, még az én munkatársam is még mindig a vonaton vannak. King biztos úr, akkor megadjuk a szót önnek, és megkezdjük a vitát, és örülünk, hogy itt van. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ide, tisztelt képviselő, kedves kollégák. Köszönöm szépen, hogy bevontak bennünket ebbe a kérdésbe. Néhány héttel ezelőtt előterjesztettük az utol, legutóbbi biztonsági unióra vonatkozó jelentést, azon csomaggal együtt, amiről ma beszélünk. Szeretném kihasználni az alkalmat arról néhány szót szóljak a következő biztonsági unió jelentésről, amely majd ezen a héten fog megjelenni, és ezzel már tovább halad a történet számos területen. Az áprilisi csomag, amiről ma beszélünk, ez a lényegével foglalkozik a biztonsági uniót, illetőleg megpróbáljuk lezárni azt a területet, ahol a terroristák működnek, megpróbáljuk nehezebbé tenni az életüket, nehezebbé tenni a támadások kivitelezését. Amiről itt beszélünk igazából az az, hogy megpróbáljuk nehezebbé tenni a bűnöző számára azt, hogy utazzanak, finanszírozzák magukat, robbananyagot, fegyvereket vásároljanak, és megpróbáljuk elhárítani az akadályokat a bizonyítékok beszerzése elől. A jövő évi választásokra való tekintettel mi reméljük azt, hogy sikerül majd hatékonyan együttműködnünk, hogy a lehető legtöbb javaslatot megvalósíthassuk a fennmaradó időben. Hogyha egyetetenek ezzel, akkor gyorsan átfutom a javaslatainkat. Először is, eh, ez nem egy eh, sorrend, fontossági sorrend, ahogy ezen végigmegyek, itt van például az elektronikus bizetékhoz való hozzáférés, az néha nagyon nehéz lehet, idő, nehéz lehet, időigényes, és néha túlságosan lassú ez a folyamat, főként akkor, hogyha ez egy másik joghatóságban található. Annak érdekében, hogy csökkentsük a késedelmet a határokon átnyúló e bizonyítékok esetében, két javaslatot terjesztettünk elé, elő, egy rendeletet, illetve egy irányelvet, amelyel a bűnöződői szervek kölcsönösen elektronikus bizonyítékokat beszerezhetnének, például WhatsApp üzeneteket, e-maileket, ezt mind bűnöldözési célból tehetnék, mind a terrorizmus, mind pedig a kiberbűnözés területén. A lehetőséget próbálunk kínálni a jogi hatóságok számára, nem a rendőrség számára, hanem a jogi hatóság számára, hogy egy másik joghatóságban lévő szolgáltatótól kérjenek be bizonyítékot. Minden olyan szolgáltatom, az Európai Unió területén szolgáltatást nyújt, annak kötelező lenne válaszolnia erre, és egy határidőt is megszabnak. A cél az az, hogy tíz napon belül választ lehessen kapni átlagban, és nagyon gyorsan, akár órákon belül és bizonyos szükséghelyzetekben a szolgáltatókat arra is lehet kötelezni, hogy megőrizzenek bizonyos fajta specifikus adatokat. A, a rendelet, a, ezeket a határozatokat csak a bűnügyek esetében lehet alkalmazni, és mindenfajta biztosítékot alkalmazni kell. Ezen határozatok természetéből fakadóan a szolgáltatók számára és bizonyos biztosítékokat fogalmaztuk meg. Ugyanakkor gyakorlati intézkedéseket is kidolgozunk, hogy egyszerűsítsük a bűnöldöző szervezetek, szervek, illetve a jogatossal között együttműködést a már meglévő eszközök esetében. Tudjuk, hogy nem egy üres térben foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a világ más részén, úgy mint például az, az USA-beli Cloud Act elfogadása is erre vonatkozott, és ezzel próbálunk egy koordinált megközelítést alkalmazni mind az Európai Unión belül, és az Európai Unió számára nemzetközi szinten, és figyelembe véve az EU jogszabályait és nagyon erős biztosítékait, már ami az alapvető jogok, az adatvédelem, a magánátizoló védelem, illetve a jogorvoslatozoló jogot illeti. Megvizsgáltuk a pénzügyi információhoz való hozzáférést is. Itt nem a kezdetettől kezdjük ezt, de szeretnénk előre mozdulni. Szeretnénk megakadályozni az a különböző bankszámlák tagállamok között a terroristák pénzeket utaljanak, úgy gondolom, hogy a bűnöröző szerveknek megfelelő hozzáféréssel kell rendelkezniük a pénzügyi információkhoz, hogy sikerüljön a súlyos bűncselekményeket, a terrorizmust leküzdeni. A másik javaslat célja az az, hogy ezt a fajta hozzáférést segítsük. A javasolt um, irányelv lehetővé teszi azt, hogy időben a különböző szervek információkat kapjanak ezekről a pénzügyi um, információkról, forrásokról. Ez esetenkénti elbírálást fog alkalmazni, kijelöli majd a nemzeti hatóságokat, amelyek foglalkoznak ezekkel a bankszámlákkal, és ezáltal azonosítani tudják azt, hogy egy gyanúsítottnak hol van bankszámlája. Szeretnénk javítani a tagállamok közötti együttműködést a pénzügyi hírszerzés területére az Európolon belül, így pénzügyi információkat, pénzügyi elemzéseket kérhetnek a tagállamok. Megfelelő biztosítékot szeretnénk az egyének jogainak védelmében. Az Europol rendeletet is alkalmazzuk az, az adatok feldolgozására vonatkozólag. A harmadik terület, amit megvizsgáltunk, az az volt, hogy hogyan lehetne a biztonságot javítani a személyigazolványok esetében. A személyazonosítókkal való visszaélés aggasztó, ugyanis ezáltal a bűnözők, a terroristák szabadon mozoghatnak az Európai Unióban, akár többfajta személyazonosító iratot is alkalmazhatnak. Mint egy 18 millió európai állampolgárnak olyan okirata van, olyan személy azonosítója van, amely nem olvasható gépekkel. Ez egy gond, és emiatt a bizottság azt javasolta, hogy tenni kell a biztonsági jellemzőit a tartózkodási engedélyeknek, illetve a személy azonosító okiratoknak, illetve az itt lévő családtagok személy azonosító iratait. Közös biztonsági előírások kellenek az Európai Unióban, amelynek át, amelyek által biometrikus adatokat alkalmazunk. Ehhez is erős biztosítékok kellenek, hogy kik értékelték az adatokat, a személyadatokat. Nem kötelezzük a tagállamokat, ahol nincsenek ilyen személy azonosítók arra, hogy ilyet alkalmazzanak. Itt csak a már meglévő személy azonosító okmányok biztonsági jellemzőit szeretnénk javítani a tagállamoknak. Időt adunk persze arra, hogy újfajta személyigazolványokat adjanak ki. A másik dolog, amit megvizsgáltunk, az a robbanó anyag prekurzorok voltak. Tudjuk, hogy a legutóbbi támadásokban, terörös támadásokban otthon készült robbanó szerkezeteket alkalmaztak, különböző rendelkezések vonatkoznak a különböző vegyi anyagokra, és ez nem igazán ideális. Szerintünk többet lehetne tenni annak érdekében, hogy a kiskahukapat bezárjuk, amelyeket kihasználtak a múltban. A bizottság ezért azt javasolta, hogy felül kell vizsgálni a már meglévő jogszabályt a robbanóanyag prekózorokkal kapcsolatban, erősíteni kell az előírásokat, bekezdeni a kiskapukat, bizonyos vegyi anyagok esetében, amelyekkel otthon bombát lehet előállítani. Bizonyos fajta vegyi anyagokat meg lehetne tiltani, amelyekből robbanó anyagot készítettek. A, az állampolgárok csak akkor tudnak bizonyos fajta vegyi anyagot beszerezni, hogyha egyfajta engedélyt bemutatnak, és eh, a hatóságnak ezt figyelembe kell venniük, amikor kiadnak egy ilyen fajta engedélyt. A következő pont, amit megvizsgáltunk, az eh, a fegyverek importja és exportja. Számos lépést tettünk, ezt önök is tudják, hiszen beszéltünk erről. Tettünk lépéseket annak érdekében, hogy csökkentsük a fegyverek elérhetőségét a terroristák bűnözők számára. Szeretnénk erősíteni a fegyverek exportjára, importjára vonatkozó előírásokat. Ajánlást adtunk ki az ellenőrzési folyamatokra vonatkozólag, és arra kötelezzük a tagállamokat, hogy háttér ellenőrzést tartsanak minden olyan egyén esetében, akik import-exportot foglalkozik a fegyvervek esetében szerintünk ez egy megfelelő előírás lehet. Ezek fontos javaslatok, és ahogy már elmondtam az elején, mi várjuk azt, hogy megkezdhessük a vitát önökkel a lehető leghamarabb. Előre kell vinni ezt az ügyet annak érdekében, hogy eredménnyel járjunk a lehető leghamarabb, még ezen jogalkotási periódus vége előtt. Szipel, asszony, Manekins úr, Pré úr és Radef úr, mint jelentéstevők, az ő velük történő működést is várom már. Végezetül, és ha már most beszélek, akkor engedjék meg, hogy egy kicsit előre tekintsek az 15. Eh, biztonsági unió jelentésre. Ez a jelentés megvizsgálja azt, hogy mi történt eh, a vegyi, biológiai, radioaktív és nukleáris fenyegetettség felülvizsgálatával. Sajnálatos módon a legutóbbi Salisbury szörnyű támadás még inkább ilyen hangsúlyozta azt, hogy foglalkoznunk az ilyenfajta fenyegetettséggel. Ez nem egyfajta absztrakt dolog, ez, valós, ez a valóság. Megpróbáljuk csökkenteni az ilyenfajta anyagok elérhetőségét, növeljük a felkészültséget, az ellenállást, és az nemzetközi működést az ilyenfajta fenyegetettséggel szemben. Specifikus intézkedéseket is javaslunk a vegyi fenyegetettséggel szemben. A jelentés felülvizsgálja azt is, hogy milyen fajta előrelépés történt az online illegális tartalmakkal szembeni fellépés esetében, március esén ezzel kapcsolatban fogadtunk egy ajánlást, és nyomon követjük a magas szintű radikalizáció foglalkozó munkacsoport munkáját is. Ugyanakkor számos rövidtávú intézkedést is javasoltunk a vasúti utasok biztonságára vonatkozólag, illetve arra vonatkozólag, hogy a hibrid fenyegetettséggel szemmel is fel tudjunk lépni. Más prioritások, az interoperabilitás, erről majd beszélek még egy kicsit később, a PNR rendelet végrehajtása, a pénzmosás, a terrorizmus pénzelésének megszüntetése, e, a kis lőfegyverek exportja, importja Ezekről a javaslatokról majd részletesen akkor fogok beszélni önöknek, hogyha a jelentés megjelenik, és körülöm a figyelmüket. Köszönjük, biztos úr! Első hozzászólunk a néppárt nevében, kíváncsi is lehetne, mint Macola Kolarina. Megy. Jó, rendben. Egy konszolidált néppárti álláspontot próbálok felvázolni. Először is a szervezet bűnözés és a finanszíroz, eh, terrorizmus finanszírozása, ez mindig is prioritás volt az Európai Unió számára. Nem egy, nem kettő állásfoglalást tartunk le ez ügyben, és úgy éreztük, hogy a, az illetékes hatóságok közötti információcsere és együttműködés az, ahol a legtöbbet lehet javítani. bizonyos bűncselekmények felderítése és üldözése terén úgy érezzük, hogy az információcsere és az együttműködés mindenki számára eh, előnyökkel jár majd hiszen a megrévő jogszabályoknak kell igazából érvényt szerezni. Ez a terrorizmus finanszírozásán és a pénzmosáson túlmegy, hiszen eh, hogy azt az Európol többször eh, elmondta, egyre inkább összefügg a terrorizmus és a szervezett bűnözés, csak együtt vehetjük fel a harcot a kettővel szemben. Ugyanakkor arra kell törekednünk, hogy az arányosság és a szükségesség tesztjét, próbáját is kiállja mindez. Persze, mindig lehet finomítani a dolgokon, de úgy érezzük, hogy a tanácssal, illetve az elnékerőadókkal jó lesz az együttműködés, a jövő évi EP választások előtt jó lenne lezárni ezt a folyamatot. Köszönöm, Roberta. Radevsz kollega dossziéját is te kapod. Birgit Szippel a következő hozzászólónk a szocialisták koordinátoraként. Köszönöm szépen, Claude mindig örülök annak, hogyha King biztos úrral biztonsági kérdésekről folytathatunk eszmecserét, már csak azért is, mert ez fontos dolog a polgárok számára. Általában kevés időt szentelünk a biztonsággal kapcsolatos kérdéseknek, nem csak a bűnözőkkel szemben kell megvédenünk az állampolgárokat, hanem a demokráciát és a szólás szabadságot is védenünk kell egy füst alatt. És hát ez nem az ön hibája, de nem látok igazából elmozdulást az ügyben, hogy például nem javul a helyzet az olyan dosszékban, mint az elektronikus uh, tit titoktartás, illetve magántitokvédelem. A tanácsban, minthogyha állnának a dolgok, az állampolgárok kommunikációjának védelme hozzájárul ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat az Európai Unióban, ugyanúgy, mint hogy a bűnözés és a terrorizmus elleni harc is ehhez járul hozzá, és ezért fontos. Ezért örülök annak, hogy elmondta, hogy mi ilyen dossziékon dolgoznak, mi a véleménye az elektronikus bizonyítékok beszerzése kapcsán. Vannak még kérdéseim, Nyilván sejtette, hogy ilyen fontos kérdésekben lesznek még kérdéseim. Ma konkrétumokat nem hallottunk igazán ezen dosszék ügyében. Ez valóban fontos minden frakció számára? Múlt héten ugyanis azt hallottam, hogy nem minden frakció jelölte még ki az árnyék előadóját. Majd meglátjuk, hogy hogy haladunk ez ügyben fontos dosszió lesz eh, ez számunkra. A Cloud Act elhangzott, lesznek majd különböző garanciák, és tudunk -e azt is, hogy a javaslat eljárás jogilag hogyan alakul, melyik ponton és hogyan kaphatják meg ezeket a garanciákat az állampolgárok, hiszen csak nagyon késői stádiumban úgy tűnik legalábbis egyelőre. Vannak tehát még fenntartásaink ezen dosszié kapcsán, a szolgáltatókkal, a rendfenntartó szerveknél dolgozókkal, szakértőkkel, az internet szolgáltatókkal természetesen még egyeztetni kell, annak érdekében, hogy alapvetően az európai polgárok úgy érezzék, hogy békében és biztonságban élhetnek az unió területén. Köszönöm szépen. Lássuk most a személyigazolványok, illetve a lakhatás statuszkodási engedélyek biztonsága témán felelős Gerald Depré parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatom a bevezetőjét, de ha megengedi, akkor csak arról a jelentésről beszélek, amelyet nekem mondjuk a felelőse, ez pedig alapvetően a személyi igazolványok biztonságát érinti. Üdvözlöm ezt a kedvezményezést két okból, amelyek elég eltérőek. Az első ok a biztonság kérdése, erre majd visszatérek. A második az, hogy mindenkinek megkönnyítsük a dolgát és az emberek szabad mozgását is könnyítsük. Egy hatástanulmány készült a javaslat benyújtása előtt, és mit hallunk? Azt, hogy jelenleg az Európai Unióban 250 különböző dokumentum van forgalomban, tartózkodási engedélyre és személyigazolványra. Ez abszurd, ezt hogy is tudjuk elfogadni? Az első ok, ami miatt érdekes és fontos ez a javaslat, az az, hogy ez egyszerűsít tilmajdalókat az állampolgárok számokra, illetve azoknak e, ismernie kell, olvasnia kell ezeket, e, ellenőriznie kell ezeket a személyazonosító igazolványokat. Még egyszer mondom, e, úgy érzem, hogy ez a szabad mozgás jogát is e, érinti. Persze ugyanilyen fontosak a biztonsági megfontolások is. Ha már itt tartunk, Szerintem két módon is nagyon intelligensen járt el az Európai Bizottság, hiszen nem akart túl messzire menni, nem akarta ráerőltetni azokra a tagállamokra a személyigazolványt, ahol nincs ilyen. Csak ahol már most is létezik személyigazolvány, ott kell az egységes formátumot használni. Ahol nincs, ott nem kell most ezt bevezetni. A második, a második pedig hogy a Big Brother helyzete ne állhasson elő, tehát egy óriási nagy adatbankban szerepeljen minden személyigazolványon szereplő összes adat. Ez tényleg ilyen Big Brother nagy testvér hangulatú lenne, és ez egyértelműen megjelenik a javaslatban, hogy ez nem lesz így. Az Európai Bizottság javaslatát villámgyorsan 10 másodpercben elnök úr hadd vezessen fel. A, lássuk az arcképpel, illetve a digitális új lenyomattal kapcsolat, illetve az új lenyomattal kapcsolatban a kis, több problémánk is van. Kiskorúak ugye egyében, akik mondjuk 11 évesen kapnak személyigazolványt, vérnünk kell, védenünk kell, tehát az európai polgárokat ugyanúgy, hogy védjük a migránsokat. A második pedig az érvényességi idő az új dokumentumok esetében a közösségi finanszírozás elképzelhető az új rendszer bevezetésére, ezért óriási még a dolgunk. Úgy érzem, hogy a két javasolt orientáció, ami a javaslat alapját képezi, alapvetően olyasmi, amit támogatni tudunk a szakbizottságban, illetve az Európai Parlamentben. Köszönöm elnök úr, köszönöm Zserár. Kollégák, ezt meg kell ezen a ponton említenem még egyszer. A tolmácsok, ahogy azt az elején említették, egy munka jogi vita miatt csak az előde, előre meghirdetett időpontig tolmácsolnak, úgyhogy nem futhatunk túl tolmácsolással meg előre megjelzett időponton Beck uh, asszony. Köszönöm elnök úr, köszönöm Julian Kingnek, hogy újra itt van közöttünk, egy másik formátumban vitázhatunk biztonság kérdésekről, illetve arról, hogy hogyan találjuk meg az arany középutat a magánadatok védelme, illetve a biztonság között. Nagyon érdekesek ezek a javaslatok, például az információ csere terén, a terrorizmus elleni harc terén, a a terrorizmus finanszírozásának nyomon követése terén. Rövid leszek, egy-két szót akkor engedjenek meg nekem a, a robbanószerek e, e, prekurzorainak témájában, amelynek fontosságát és nem tudom, nem győzöm eléggé hangsúlyozni. A bizottság javaslata számomra úgy teszik, úgy tetszik, hogy hatékonyabb eszközt ad majd mindenkinek a kezébe, főként annak tükrében, hogy milyen különböző vegyületeket és elegyeket is használnak már mostanában a low cost, tehát az olcsó vagy fapados terrorizmus keretében. A jelenlegi hatában lévő rendeletet ez javítja, maga a fogalom meghatározás is világosabb, ez a szakmai felhasználók számára fontos, a beszállítói lánc lehet nagyon rövid és lehet nagyon hosszú, így tehát jogi szempontból azt hiszem, hogy jó választ adtunk el a kérdésre. Két gyors felvetés. A javasolt rendelkezések elegendőek lesznek ezen a téren ahhoz, hogy mindenki, az ipar, a KKV-k, a közszervek, az állami hatások valóban ezt gyorsan tudják ültetni a gyakorlatban. Majd a második is kényes kérdés, hogyan tudjuk azt elképzelni, hogy jól működjön ez a rendszer, hiszen az engedélyeztetési rendszer tagállamról tagállamra eltér, hogyan tud ez a rendelet majd hatékonyan megvalósulni a gyakorlatban. Köszönjük, Natali. Mamikin szúr következik, ha közben megérkezett, parancsoljon. Thank you, Chair. Tessék, köszönöm szépen. Elnök úr, én letnyelven fogok felszólalni, ha szabad. Nos, ami a prekurzorokat illeti, jó, hogy a bizottság végre előállt ezzel a kezdeményezéssel, hogy módosítsa a, a 2013-as anyagot. Engem az engedélyezés érdekel, mi történik majd az olyan országokkal, ahol van nyilvántartási rendszer, mint például Franciaországban. Lettországban viszont teljes a tilalom. Emlékszem gyermekkoromra nitroglicerinnel készítettünk kis labdákat, de aztán egyik vagy másik osztálytársamnak emiatt nem volt már újja, vagy pedig kilöttük a szemét. Az ember nem csak megtanulja, hogy hogy legyen terrorista. Néha elég az, hogy összekever két anyagot, és kész. Na minden esetre. Hát ez ugyanolyan, mint Hollandiában a füvezés. Nálunk tiltott, de Hollandiában nem, úgyhogy ott meg lehet vásárolni, és lehet otthon füvezni. A bizottságtól kérdezném, hogy ezeket a módosításokat hogy fogják végrehajtani, mi a helyzet az engedélyezéssel és a tilalommal. Hát én Glasgow-ban nőttem fel, te gyerekkorod azért egy kicsit keményebbnek tűnik, de örülök, hogy itt vagy éppen ezért. És akkor most nézzük a koordinátorokat. Cornélia az első. Ez a Ja, Aussprache. Itt az áll, hogy a csomagról fogunk beszélgetni, biztonsági csomagról. Hány, hány biztonsági kérdésről van itt szó, mi tartozik pontosan a csomaghoz, annyi mindent kapok, de elég nehéz kiválogatni, hogy mi tartozik ide. A büntető eljárásoktól kezdve, a büntetőjogtól kezdve, a prekurzorokig minden? nem azt mondom, hogy áttekintést kell kapnunk a dologról, a helyzetről, csak elég nehéz a normális, hétköznapi emberként átlátnom a helyzetet. Ezt említeném meg először. Emellett, ha azt kérik tőlem, hogy beszéljek valamiről, amiről már olvastam is, akkor az e-bizonyítékokról fogok beszélni, az e-bizonyítékokkal kapcsolatban a helyzetet látjuk, értjük, ha azt nézzük, hogy mostanáig mi volt a helyzet, és hogy mire volt szükség ahhoz, hogy felgyorsítsuk az eljárásokat. Tehát magát a javaslatot értjük, alapjában véve nem tartjuk helytelennek, de azért rejt magában néhány veszélyt. Úgyhogy King biztos, arra kérem, hogy mondjon nekünk erről néhány szót. Egyrészt a metada, metaadatok és a tartalmi adatok között miért teszünk különbséget a védelemnél? Az egyik esetében az ügyészek eljárhatnak, a másik esetben viszont nem. Emellett vannak problémák a következővel is. A bűncselekmények, melyek az idevágó releváns bűncselekmények? Nem világos ez sem és felmerülnek a szokásos kérdések, amelyek mindig felmerülnek. Az érintett személyek adatvédelmi szempontból milyen garanciákat kapnak? A magánélet védelme és az adatvédelmi szabályok betartása fontos, de itt még az eljárási garanciák is nagyon-nagyon fontos, eljárásbeli garanciák. Ettől fogjuk függővé tenni az bizonyos eljárásokat. Értjük, hogy néhány eljárást le kell rövidíteni, ez így helyén való is, de mint mondottam, lesznek kérdéseink. Köszönöm, Kornélia, azt is, hogy tartotta magát az idő. Tomás Zsidovszki a következő. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. mint ahogy mindig is szoktam, most is átugram a köszönetnyilvánítást, és bevágok a lényegbe. Az önök javaslata nagyon fontos a terrorizmus elleni küzdelemben. Összetett és jól előkészített csomagról van szó. Sok tekintetben észszerű és logikus. A robbanóanyagok prekurzorairól szeretnék beszélni. Az Európai Bizottság kicsit későn reagál a brüsszeli és a párizsi támadásokra. Már a támadások után világos volt az, hogy házilag gyártott bombákkal követték el a támogatást, a támadásokat, ezért mindenképpen szükség lenne uniós jogszabályokra. Emellett a prekurzorokhoz történő hozzáférés is probléma tegnap előtt megnéztem otthon, hogy megtalálnám az interneten az összes olyan anyagot, amelyel bombát lehetne gyártani. Három perc betellett fellenni az interneten az összes ilyen anyagot. Sőt, be kell tudnunk azonosítani az ilyen termékeket, vásárlókat. Kell, hogy legyen kötelezettség arra, hogy meghatározzuk az online értékesítés szabályait, és szükség van a bizonyos szabályokra hoz, hogy a megfelelőséget is ellenőrizzük. Probléma a tudatosság is. Van még néhány pont, amin javítanunk kell. A tranzakciókat, ügyleteket tájékoztat, jelenteni kell, tájékoztatásra van szükség. Az egész kínálati láncot szem előtt kell tartanunk. Hiszen ezeket az anyagokat külön-külön értékesítik, és csak ha elegyítik őket, akkor lesz belőle bomba. Végezetül, biztos úr, sok országban a pénzügyi információk egymással való kicserélése a titkos szolgálatok hatája alá tartozik. Hogy fogják rábírni a titkos, titkos szolgálatokat az együttműködésre? Hogy fognak együttműködni az Európollal? Hogy érik majd el ezt? És emellett itt vannak még a lőfegyverek, illetve ezek szétszerelése. Tehát ez itt nem tartozik a hatály alá. Igen, köszönöm szépen. A személyazonos dolgmányok és tartózkodási engedélyek témájával kapcsolatban szeretnék kérdést intézni biztos úrhoz. Előre bocsátanám a következőket. Igen, a hamisítási kockázatot csökkentenünk kell az ilyesfajta okmányoknál, de különböző okmányokról van itt szó. Ott vannak egyrészt a személyazonosító okmányok, másrészt pedig a tartózkodási engedélyek. Engem az érdekelne, hogy a bizottságnak vannak-e adatai arra vonatkozóan, hogy hány személyazonosító igazolványt és hány tartózkodási engedélyt hamisítottak, hiszen ilyen számok alapján lehetne dönteni arról, hogy a biztonsági jegyeket hogyan változtassuk meg. A másik kérdés pedig, amiről beszélni szeretnék. Ha hatályba lép ez a rendelet, akkor 16 országban az állam polgárok számára ez sok újdonságot hoz majd, 170 millió személy esetében mindenképpen új lenyomatot kell venni, és fotót készíteni az arcukról. Kérdezném, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos, valamint az alapjogi ügynökség véleményét nem kellene kikérnünk, hiszen a személyes adatok védelméről van itt szó, és az emberek magánéletéről. Biztos úr, tudna erről a két pontról mondani valamit? Köszönöm szépen. Köszönöm, Cecilia Wikström, tessék. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen King biztosnak, hogy megosztja velünk a Strasburgi hétfő estéjét, késő estéjét, hogy megbeszélhessük ezt a mindannyiunk számára nagyon fontos biztonsági csomagot. Reménykedem abban, hogy inkább hamarabb, mint később, de siker, sikerülni fog megegyeznünk az információs rendszerek interoperabilitásáról. A jobb információcsere létfontosságú mind a technikai, mi, mind pedig a politikai kihívásokkal foglalkoznunk kell, tekintettel arra, hogy azok a rendszerek, amelyek szerepelnek az interoperabilitási javaslatban, felülvizsgálat alatt vannak jelenleg. Egy sor problémát van ez maga után, és kétségtelen, hogy még összetettebb lesz majd ez a már így is bonyolult rendszer. A közelmúltban láthatjuk, hogy az adatvédelmi szabályok megszegése egyszerre nagyon sok embernek árthat. Ezért van szükségünk a megfelelő garanciákra. Én örülök, hogy beszélt a garanciákra, melyekre szükség van ahhoz, hogy elejét vegyük az ilyesfajta jogsértéseknek. Így meg kell fontolnunk saját ügynökségeink hozzájárulását az egészhez. Sokszor az alapjogi ügynökség munkáját nem veszük figyelembe, és azt sem, hogy mit mond az adatvédelmi biztos. Én hiszem, hogy ön is úgy gondolja, hogy meg kell hallgatnunk az ő véleményüket. Mindennel kapcsolatban, ami alapjogokat érint. főleg amiatt is, amit nekünk a munkacsoportban a Schengeni vizsgálattal ellenőrzésekkel kapcsolatban elmondtak. Nagyon komoly ö, problémák merültek fel az Egyesült Királyság Schengen információs rendszer használatával kapcsolatban. Ha az interoperabilitási rendszerben ezt nem veszük, nem figyelembe az ilyen problémákat, nagyon-nagyon nagy kihatással lesz majd az egész Európai Unióra nézve. Így kérném, mondja el, hogy mi a bizottság szándéka. Mit szeretnének tenni a gyakorlatban, hogy néznének ki ezek a garanciák, hogyan kívánna gondoskodni arról, hogy minden uniós tagállam tartsa magát ezekhez a szabályokhoz? Hiszen tudjuk, hogy ez a gyenge pontja a rendszernek, a végrehajtás, valamint a tagállamok elkötelezettsége. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, és állok elébe az együttműködésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni. Kérem, tegyék fel a fülhallgatóikat. Szeretnék köszönetet mondani a jó jelentésért. Szerettünk volna persze többet megtudni, de lesz erre még lehetőségünk bizonyára, hogy információkat szerezzünk. Egy dolog feltűnt nekem, ön a kis és könnyű lőfegyverekről beszélt a parlamentben, és foglalkozni fogunk ezzel. Nem fog mindenre kitérni, de ami engem érdekel, az a robbanó szerekhez kötődik, és erre szeretnék most kitérni. Hogyha a csomagot összességében megnézzük a zöld frakció részéről, akkor számunkra az fontos, hogyha le akarjuk küzdeni a terrorizmust, és ezt meg is kell tennünk, jó, hogy ezzel foglalkozunk, de azok a módszerek, amelyeket alkalmazunk, azoknak arányosnak kell lenniük, józannak kell lenniük, de védelmi intézkedéseket is fel kell venni annak érdekében, hogy az emberek alapvető jogai ne sérüljenek. Ez is fontos. De most akkor a robbanószerek prekurzoraira rátérve, azok a jogszabályok, amelyeket létrehoztunk, azok nem teszik lehetővé azt, hogy ezt a problémát leküzdjük, ezekkel ezt módosítani. Ezért kell egy újfajta jogszabály, ezért itt jó egyensúlyt kell találnunk, egyrészt a biztonság, másrészt pedig az alapvető jogok között. Amivel elkezdtünk dolgozni, az a nyolcas cikk, ezt már problémának láttuk korábban is. A nyolcas cikket tényleg meg kell vizsgálnunk, mielőtt még folytatnánk a munkát. Mivel kevés az idő a bizonyítékok beszerzéséért, de nem vagyok ezért felelős, de azt hallottam, hogy ha fennáll a gyanúja annak, hogy egy büntetet követtek el, akkor ezt ilyenkor kell alkalmazni, de nem kellene inkább először egy bíróságot bekapcsolni? Azonnal lehet menni az ügyességhez? Ez kicsit más, mint uh, amit mi a jogrendünkben ismerünk. Vagy valamit esetleg félreértettem? Vagy közvetlenül egy másik országban lévő vállalatot fel lehet szólítani, uh, egy ügyészségi határozat által, hogy ezeket az adatokat adják át. De a vállalatok azok, amelyek megmondhatják azt, hogy az alapvetőket megsértettek-e vagy sem, nem lehet, hogy a vállalatok ezt ellenőrizzék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy semmi gondom nekem azzal, hogy javítani kívánják a vizsgálatok minőségét, de bizony csak mindig rosszul indul ki, hiszen most megszüntetnek egy láncszemet a láncolatban, ugyanakkor az állampolgári jogokat akarják erősíteni. Mindig arról beszélt, hogy figyelembe kell venni a, a adatok védelmét, stb. El tudná -e mondani azt, hogy a bizottság mit kíván tenni az úgynevezett rendőrségi határozattal. Ez egy erős biztosíték lenne. A végrehajtással van gond, csak két tagállam hajtotta ezt végre. Az emlet is létezik, igen. A demokratikus jogban néha a dolgok időbe tellenek, ezért tudjuk megvédeni az embereket. Igen, kicsit időigényesebb. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban jogállamisággal gond van. Mi fog történni például, hogyha a magyar hatóságok elmennek egy céghez, Franciaországba, azt mondják, hogy információt keresünk egy bizonyos soros úrról, mert bizonyos fajta kell gyanúsítsuk. Na, itt van például az USA Cloud Act. Engem zavar az, hogy az EU jogszabály javaslatában egy amerikai országgal megkötendő megállapodásra utalnak ha, vagy ha majd a kínaiak, vagy az oroszok is ilyet tesznek, akkor erre is utalunk majd? Én elvesztettem minden bizalmamat az Európai Bizottságban, amikor az usa van szó, hogy megvédi az európai állampolgárok jogait. Sokkal inkább aggódnak, amit, hogy milyen lesz a viszonyuk az USA hatóságokkal. Nem ennyire érdekli önöket az európai állampolgárok sorsa néha a bíróság elé kerülnek, és a bíróság, az Európai Bíróság az utolsó bástyája az Európai Unió alapvető jogainak, az egyetlen hely, ahol megvédik az állampolgárok jogait, ők el fogják söpörni ezt az ilyenfajta megalapodást az USA-val, hogyha valamit teszünk az Európai Unióban, ez egy dolog, de ezt nem lehet felvenni, nem lehet utalni már egy Amerikával megkötendő megalapodásra, ez teljesen más dolog. Hajlandó vagyok az elvről beszélni, de meg kell válaszolnia ezeket a kérdéseimet. Köszönöm. Az utolsó felszólónak két percet adok, mert nem nagyon van időnk. Mivel 2010-ben én voltam a jelentés tevő, csak üdvözölni tudom azt, hogy felvizsgálják ezt a jogszabályt, hiszen ezt nem tartották, nem vették figyelembe a tagállamok ezt. Lehet, hogy jobban foglalkoznak most ezzel Salisbury miatt. De azt is láthattuk Salisbury kapcsán, hogy sok ö, ö, tagállam beengedte a szervezett ö, bűnözőket. Azt kérdezem ezért, hogy a pénzmosás ellenes ö, harc kapcsán fognak-e valamit tenni hasonlót, mint a PNR kapcsán? Megvizsgálják, hogy a tagállamok ezt végre hajtják, és hogy milyen fajta struktúrák vannak itt? Hiszen rengeteg FIU van az Európai Unióban, olyanok, amelyek jelentéseket adnak ki, mint például Máltán, a pénzmosás ellenes esetekről, aztán pedig a rendőrség azt mondja, hogy hát ezzel nem foglalkozunk. Ez nagyon fontos kérdés, hogyha komolyan akarjuk venni ezen pénzügyi egységek szerepét, mit tesznek akkor, amikor tagállamokat látnak, akik a kriptovaluták, az e szerencsejáték ott beengedik, ami ugyancsak a szervezet bűnözés számára kedvező pénzügyi szempontból aztán itt vannak ezek a szemigazolványok. Én értem itt az aggályokat, de mi van azzal az iparággal, amely virágzik a arany vízumok tekintetében, sengi vízumokat adnak el, útleveleket adnak, bármilyen fajta bűnöző hozhat egy tiszta erkölcsi bizonyítványt, Biztos úr? Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy tényleg komoly érdeklődést mutatnak a nagybecsült képviselők javaslataink iránt. Sajnálom ezt a formátumot. Tudom, hogy nagyon sok különböző javaslattal látunk elő egyszerre, két rendelet, egy irányelv és egy ajánlás, egy csomagba gyúrva. Tudom, hogy ez nem kevés egyszerre annak is tudatában vagyok, azt is elismerem, felismerem, hogy meg kell tudnunk magyarázni, hogy a különböző javaslatok hogyan illeszkednek az általános átfogó megközelítésünkbe. Szerintem egyébként illeszkednek, hiszen céljuk az, hogy minél szűkebb térben tudjanak működni ezek a terroristák, illetve próbálják javítani az ellenálló képességünket az esetleg elkövetendő ilyen támadásokkal szemben, illetve a cél az is, hogy elszámoltathatóbbak legyenek az elkövetők. Alapvetően ez mozgatott bennünket. Egyéni rendelkezésekről van szó, vagy javaslatokra, amelyek ebbe az átfogó de szerintem illeszkednek. Különböző intézkedések különböző kérdéseket vetnek fel, ezekről mind-mind beszélnünk kell, ezügyben nincs köztünk véleménykülönbség. Nyilván nem tudjuk ma ezt kimeríteni ezt a témát, ma este során, legalábbis nem hiszem, ezért mondom el már most, hogy nagy örömmel állok bárkinek a rendelkezésére, kollektívan vagy négy szem közt, hogy tovább tárgyaljunk olyan témákról, amelyek társjogalkotókhoz tartoznak. Amikor valóban társjogalkotásról van szó, akkor természetesen érdemi lesz az egyeztetés önökkel. Kérem önöket, és az elhangzott kérdések száma már az javaslatokat övező figyelem is ö, ígéretes abban a tekintetben, hogy szeretnénk mi is minél gyorsabban lezárni ezt a javaslat csomagot, Tudjuk, hogy mi ennek a menete, mégis reméljük, hogy önökkel együtt karöltve még a parlamenti választások előtt le tudjuk zárni ezt a folyamatot, ezért is örülök annak annyira, hogy az előadók már kinevezésre kerültek, remélhetőleg az árnyék előadók is, és eh, hogy ezt a ennek a munkának minél hamarabb neki láthatunk. Nem akarunk eh, lassítani, sőt nem akarunk elugrani a nehéz kérdések elől. Tényleg gyorsan a felvetett kérdések kapcsán. Ahogy említettem, valószínűleg nem tudjuk kimeríteni az összes felmerült kérdést, megint csak nem fontossági sorrendben érintve a kérdéseket. Tehát a robbanóanyagok és a robbanóanyag prekurzorok kérdésében próbáljuk az ellenőrzést végrehajthatóbbá pragmatikusabbá tenni. Bizonyos fokú harmonizációt javasolunk, mert gyakorlatilag ma három különböző dolgot tehetünk az ellenőrzés terén. Be lehet tiltani őket, van olyan tagállam, ahol ez így van. Engedélyhez köthetjük ő, őket. Vannak tagállamok, akik ezt vizsgálják, illetve bejelentés kötelezetét tesszük, tehát regisztrációhoz kötjük, valakinek alá kell írni egy papírt, bejön az utcáról, alá egy papírt, és így veheti meg az anyagot. Szerintünk az elhangzatokok miatt ez túlságosan laza, azt mondjuk éppen ezért, hogy a regisztrációs bejelentési rendszerek, mint a jelenlegi francia rendszer, szerintünk nem működő képes, vagy a tiltás, ami működik a konkrét anyagok témájában, a nagy közönség számára, vagy engedélykötelessé tesszük, és sokkal szigorúbbá tesszük az engedélyek kiadásának a feltételeit. Ha ez így lesz, akkor ennek az ellentételezés az kell, hogy legyen, hogy vannak rendelkezéseink azok számára, akik jogosan üzleti célból használják ezeket az anyagokat, hogy ők hozzáférjenek. Alapvetően ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell ez ügyben. A személyigazolványok kapcsán próbáljuk tartani az arányossághoz magunkat, van azonban ez, kapcsolatban egy apró kis problémánk. Beszélhetünk erről újra és újra, a számok minden esetre eléggé imponálóak. Uniószerte milliók, tízmilliók rendelkeznek olyan személyi amelyel utazhatnak az unión belül és azon kívül is, amelyek gépek számára nem olvashatóak, tehát a külső határok ellenőrzésére vonatkozó javaslataink egész egyszerűen ezek nem lesznek működőképesek mindazok számára, akik nem modern személy azonosítóval utaznak. Tehát megpróbálunk arányos módon eljárni Semmi olyasmit nem javaslunk, amit már az útlevelekre vonatkozóan egyszer nem fogadtunk el. Remélem éppen ezért, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy ez mindenki számára kielégítő legyen, de hát vannak olyan apró részletek, amelyeket még meg kell oldanunk. Például a kiskorúakra vonatkozóan meg kell vizsgálnunk együtt majd részletesebben ezeket, amire készen állunk. Az pénzügyi hírszerző egységek, illetve általában a pénzügyi információhoz való hozzáférés, szerintem ez egy fontos kérdés. Sokan azt mondják, hogy az úgynevezett fapados terrorizmus óriási nehézséget okoz, talán a pénzügyi oldal kevésbé fontos. Nos, én egyáltalán nem értek ezzel az érvel egyet. Először is rengeteg olyan finanszírozás van, amely terrorista szervezetek kezében landol. Legalábbis szürke zónába tartozó pénzek, óriási pénzekről beszélünk, és kell, hogy rendelkezzünk azzal a kapacitással, hogy ezeket a pénzeket nyomon kövessük. Jelenleg nincsen egy uniós FIU hálózat, legalábbis ilyen pénzügyi hírszerző hálózat nem kellően jól működik. Szeretnénk éppen ezért annak a szabályait is tisztázni, hogy a különböző rendőri szervek az FIU-kkal hogyan tudnak együttműködni, van jobb és kevésbé jó. Erre képesnek kell lennünk, miközben a védelem ügyében oda kell figyelnünk, hiszen ez potenciálisan nagyon veszélyes. Ezekkel a javaslatokkal, tehát alapvetően ez a célunk, és reméljük, hogy önökkel minél hamarabb beszélhetünk, majd tárgyalhatunk ezeknek a részleteiről, együtt kidolgozva azokat. Lássuk most az interoperabilitást. Szerintem nem sokára tudunk majd erről még részletesebben beszélni, de már rögtön itt hadd mondjam el a következőket. Az EDPS és a FRAR az interoperabilitással kapcsolatos munkánk bevonásra került az elejétől fogva. Ők is vizsgálták mindezt. Önök is látták ezt a jelentést. Tehát vizsgálnunk kell azt, hogy a folyamat egészében ez megfelelően működjön, de hogyha meg tudunk állapodni olyan intézkedés csomagról, amely a megfelelő védelmet garantálja, akkor a végrehajtás lesz a legfontosabb. A bizottság részéről mi megérhetem, hogy a tőlünk tehető legszigorúbbak leszünk a végrehajtás ügyében. A beszámolási folyamatotnak a Schengen információs rendszer kapcsán például próbáltunk érvényt szerezni, és több tagállam, nem csak az ön által említett tagállam esetében, igen kemény jelentések készültek a Schengen információs rendszer végrehajtása kapcsán. Ezeket az országokat mindegyiket komolyan elszámoltatjuk majd az ügyben, hogy miért nem sikerült érvényt szerezniük a szabályoknak. Ennek a munkának tovább kell folytatódnia, sőt lehet, hogy ki kell terjesztenünk majd az interoperabilitásra, és most el tudom fogadni, hiszen nem csak egy rendszerről, a Schengeni információs rendszerről kell majd beszámolnunk, hanem minden a elfogadandó rendelkezés, interoperabilitási rendelkezés megvalósulásáról is be kell majd számolnunk. Az elektronikus bizonyítékok kérdése kapcsán több kérdés is felmerült, amelyekről bizony beszélnünk kell még. Már csak azért is, mert egy roppant fontos javaslatcsomag. De ha megengedik, akkor lépjünk egy pillanatra egyel hátrébb, és gondolkodjunk el azon, hogy mi a célunk mindezzel. Nos, azért tesszük ezt a javaslatot, az a célunk, hogy mivel a jelenlegi szabályok és eszközök nem igazán ideálisak a kiberbűnözés terén folyó ö, nyomozások kapcsán, de bármit is gondolunk az emlátról, emlátokról, ö, az emberek ö, túllépnek ezeken. Az önkéntes együttműködésre vonatkozó kérések száma folyamatosan nő. Néha még az igazságügyi szervek, bármilyen szervek, a rendőri szervek közvetlen kapcsolatot keresnek egy szolgáltatóval, segítségüket kérve. Néha ez indokolt lehet, de ez alapvetően az átláthatósági szabályok keretén kívül esik. Az önkéntes együttműködési kérések száma a 30-szorosa 4000 MLA kérés volt, és 120 ezer ilyen önkéntes együttműködési kérdés. Mit gondoljuk? Kérés. Hogy e-, ez ügyben valamit tennünk kell. Nem mondhatjuk azt, hogy a, a rendvédelmi szerveknek, hogy ezt nem tetik meg. Mégis talán a jobb garanciákat fektethetünk le mindenki számára. Ez is a célunk, ezt próbáljuk elérni ezzel. Az amerikai a másokkal fenntartott kapcsolatainkat illetően, akkor hadd fogalmazzak világosan. Van még tennivalónk ez ügyben, annak érdekében, hogy mindaz, amit az Unióban teszünk, az működik, és hogy egyetértünk ez ügyben. Ezért is tettük ezt a javaslatot. Együtt kell majd ezt a jogszabályt természetesen elfogadni önökkel. Könnyebb lenne Amerikával párbeszédet folytatni, és tudnánk, hogy mi hányadán állunk itt az Unióban. Hogyha a saját álláspontunkat nem tudjuk tisztázni, akkor fennáll a veszélye annak, hogy Amerika a saját részéről inkább majd kétoldalú kapcsolatokat próbál az egyes tagállamokkal e, fenntartani, erre törekednek majd, ami alapvetően nem kielégítő eredményt hoz majd. A legutóbbi belis tanácsülésen engem megnyugtattak, hogy egy olyan vita, amit a tagállamok kezdtek, nem mi, ők maguk is hangsúlyozták, hogy milyen fontos az, hogy minél hamarabb megsülessen az egységes uniós álláspont ez ügyben, mert ez megkönnyíteni Amerika dolgát is, hiszen mi is tudnánk, ők is tudnák, hogy mi az álláspontunk, és bármiféle tárgyalás ezen közös uniós álláspont mentén történhetne. Ezt csak beszámolok róla, hogy a tagállamok mit gondolnak és mit mondanak. Lássuk akkor a többi felvetett kérdést. Nem akarok visszaélni a vendég szeretetükkel, és ezért inkább azt ígérem, hogy két oldalúan felveszem a kapcsolatot önökkel a CPRN eh, eh, ügyében, hogy mit kell tennünk ez ügyben illetve a könnyű fegyverek és a kézi fegyverek ügyében. Majd, ha napvilágot lát az jelentés, akkor térünk erre vissza, ha javasolhatom. Sophie, really big... so, Sophie, de csak mértékel, jó? A bizottság nagy, nagyon szép általános dolgokat jegyzett meg a végrehajtásról. Hát a GDPR úgy megünnepeltük, de közben elfejtettük teljes mértékben a második adatvédelmi csomagot, csak két tagállam hajtja végre, úgyhogy ez síralmas. Úgyhogy ha robusztus garanciákat említ, akkor ne azt mondja, hogy monitorozzuk a helyzetet, és azt kérjük a tagállamoktól, hogy kérem szépen hajtsák ezt végre. A határidő után pereljék be a tagállamot. Az a robusztus megoldás. Válasz. Ezt most félbe fogom szakítani, akkor kérnem szépen válaszoljon erre is. Igaza van, azzal kapcsolatban is sürget engem a végrehajtásra vonatkozóan. Me- meg fogom írni, hogy mi a, legújabb, a jelenlegi helyzet, de téved, ha azt gondolja, hogy én nem veszem komolyan a végrehajtást. Az olyan intézkedések tekintetében, melyekért én felelek. Ott van a PNR végrehajtás, ha nem lettünk volna gondosak, akkor nem lennénk annyira ne, nem voltunk annyira előrehaladottak és gondosak, mint a GDPR esetében, úgyhogy egyetértek azzal. Igen, hát teljesen igaza van, sürgethet is. Mi az elejétől fogva elmondtuk, hogy nem fogunk elrettenni visszaretteni a jogsértési eljárásoktól. De hát nyilván mindennek megvan a maga menete, van egy eljárás. Azzal kell kezdeni, hogy a tájékoztat, tagállami tájékoztatása kapcsolatban tiszte, tisztázzuk a helyzetet, utána pedig következnek a további lépések, és nem fogunk félni ezeket az intézkedéseket alkalmazni. Nem fogadom el azt, hogy egy csomag esetében egyféleképpen járunk el, vagy egy intézkedés lesz, másik esetében pedig más következmény. Az interoperabilitásért felelős előadó hm, mostanáig türelmesen vár, bizottságot megkérem, hogy maradjon, ha szeretne. Itt vannak az árnyék előadók is. Úgyhogy vágjunk bele ebbe a pontba az uniós információs rendszerek eh, interoperabilitása. A bizottsági javaslatokat hallhattuk, eh, most belevágunk a jogalkotói javaslatokba. Eh, Lenár úr és Meló úr jelentéséről van szó. A biztos úrnak is szót fogok adni, elnézést kérek, hogy megvárakoztattam, önöket, de az előző csomag kapcsán nagyon sok mindenről beszélnünk kellett. Adok önöknek szólt, először önök, utána pedig a bizottság kap szólt. Köszönöm szépen. Hát ma este nincs ho- hová mennem, úgyhogy itt is maradhatok, és akkor lezárjuk ezt a vitát. Ami az interoperabilitást illeti, a jelenlegi európai információs rendszereket, az Eurodacot, a SIS-t szeretnénk korszerűsíteni, és ott vannak az új rendszerek, az ETIAS, ECRIS és a vízuminformációs rendszer is. A fő horizontális probléma az, hogy itt külön-külön rendszereket hoztunk létre. Akkor, amikor el, itt elmentem az Eulizába, Strasbourgba, akkor lent a pincében láttam néhány nagyszerű szerves hát ott van az Eurodark, a víz az ETS is ott lesz, ugyanazon a helyen van ez a néhány szerver, de nem tudnak egymással kommunikálni, holott csak néhány centi választja el őket egymástól. A biztonságpolitikánkban ez hiátus. A terminus elleni biztossal Szicilián jártunk a múlt héten, ott is láttunk ilyen szerver szobát különböző információs rendszerekkel időrabló és nem hatékony megoldás ez olyan időkben, amikor a biztonság sokunk első számú prioritása. A parlament újra és újra két dolgot kért. Egyrészt azt, hogy a már meglévő uniós eszközöket használjuk a lehető legnagyobb mértékben tegyük ezt meg, álljunk el jobb megoldásokkal, hogy a mostani megoldásokat hatékonyabban lehessen használni, az, és hogy több adatot begyűjthessünk. a hozzáférési jogot viszont nem akarjuk módosítani, és az adatvédelmi szabályokat sem szeretnénk feladni, de az interoperabilitás attól még legyen jobb, gyorsabb a szakértők számára, akik a helyszínen dolgoznak, rendőrök, határőrök, migrációval foglalkozó tisztek, és a további személyzet, akik a munkát végzik a helyszínen. Kollégámmal 194 módosító indítványt állítottunk össze. Igen, hát ez soknak tűnhet, még engem is sokkolt ez a szám, de a javaslat technikai természetéből adódik ez. A bizottság megközelítését támogatjuk, de van néhány dolog, amin módosítani, változtatni szeretnénk. Négyről fogok beszélni. Egyrészt nagyon fontos az, hogy a rendszerek zökkenőmentesen működjenek, és ha a rendszerben valahol hiba lép fel, az ne legyen kihatással más eljárásokra. Ezért szükség van a backupokra az Európai Kereső Portál kulcs pontjain. Ügyelni kell arra, hogy az egyes pontok meghibásodása nevezessen az egész rendszer sérüléséhez. Az Europol hozzáférése létfontosság. Az elképzelés az, hogy a rendelkezésre álló információ hozzáférhető legyen, de a hozzáférhető információ ne kerüljön a rendszerek hatán kívül. Az Europol adatbázisaihoz lehessen jobban hozzáférni. Harmadsorban az interoperabilitás a határellenőrzésre is kihatással lesz, javít ezen, hatékonyabbá teszi, de előfordulhat az is, hogy további kötelezettségeket kellene megfogalmazni a határőrökre nézve, csak ez majd a határőrök munkáját fogja bonyolultabbá tenni. A módosító indítványaink a hatékonyságra és a hatásosságra összpontosítanak végezetül pedig. A a rendőrség használhassa a rendszereket a személyazonosság ellenőrzésére, ha a nemzeti jog ezt biztosítja. A tagállami gyakorlatokat szeretnénk figyelembe véve a módosítókkal. Először a személyazonosító okmányokat kellene megvizsgálni, és csak utána lehetne a biometrikus azonokat, azonosítókat ellenőrizni. Ez csak néhány szempont, melyet a jelentésben talál majd meg. Biztos vagyok abban, hogy a kollégáim már mind betéve tudják, mind a 194 módosító, úgyhogy ezeket nem is kell majd az elkövetkező hetekben, hónapokban megbeszélnem velük, és meg is adom a szót Meló kollégámnak. Sokat nem fogok hozzáfűzni az elhangzottakhoz, portugál nyelven fogok felszólalni, mindig portugál nyelven szólalok fel, úgyhogy megadom az időt arra, hogy tegyék fel a fejhallgatójukat. Szerettem volna köszönetet mondani a bizottságnak. Sok ülésen kiváló információkat szolgáltatott a parlamentnek, sokszor rendkívül technikai jellegűek voltak ezek az információk. És ezek alapján lehetőségünk adódott arra, hogy ezeket értelmezzük. Ezek inkább technikai részletek voltak, de hát nyilván a politikai munkát is el kell végezni. Biztonságot szeretnénk, de emellett a magánszférát is védeni akarjuk. Ez a kettő egy kicsit szemben áll egymással. Ilyen tekintetben kell valahol egyensúlyt teremtenünk. Nagyobb biztonságra van szükségünk, de úgy, hogy közben az adatvédelem szabályait is betartjuk, és a magánszférával kapcsolatos szabályokat is. A bizottság javaslata ilyen irányba megy. Mert lehet, hogy nagyon sok módosítót nyújtottunk be, de azért ez nem meglepő tekintettel arra, hogy milyen sokrétű maga a probléma. Ha megnézzük, hogy itt vannak a migrációs áramlatok, itt vannak az okmányok, stb. Ez nem csak a mi mandátumunk alatt lesz feladat, hanem a következő mandátum alatt is el kell kerülnünk a tragédiák bekövetkeztét, emellett meg kell gátolnunk a bűncselekményeket is. Teljes legitimitással kell eljárnunk ezeken a területeken ha adatokat cserélünk ki egymással, ha adattovábbítás zajlik, ha fontos információkról van szó, akkor ha be kell pillantanunk ezekbe az adatokba, mindenképpen szükség van arra, hogy a gyanú is felmerüljön az adatok tulajdonosával kapcsolatban. Ha már lenne egy ilyen rendszerünk, ha már lett volna egy ilyen rendszerünk, akkor sok minden lehet, hogy nem következett volna be, nem kellett volna olyan dolgokat átélnünk a tagállamokban, mint amilyeneket átéltünk. Folytatnunk kell a munkát, mégpedig a lehető legjobban kell eljárnunk Európa számára. A parlamentnek a bizottsággal együtt kell működni, a javaslat jó, ugyan, de azért folytatnunk kell a munkát, a hatóságoknak szükségük van bizonyos információkra. Ha a terroristák lehetőséget kapnak arra, hogy különböző név alatt dolgozzanak különböző tagállamokban. Ez csak akkor lehetséges, ha nincsenek meg a jó adatbázisok, és nincsenek jó személyazonosító okmányok. Találkozunk olyanokkal, akiknek különböző személyazonosító okmányaik vannak, és a különböző adatbázisokban ezzel kapcsolatban különböző dolgok szerepelnek. Ez nem normális. Nyilván vannak hiányok, mutatkoznak hiányok. Az árnyékaladói ülésen rámutattunk ezekre és a bizottság, az EULISA, Frontex is nem mutatott ilyenekre. Mindig az európai adatvédelmi szabályok szemszögéből kell kezelnünk az egészet. A rendszerek működjenek a lehető legjobban. Nagyon kemény munkára van még szükségünk. Biztos úr, köszönetet mondunk önnek, folytatjuk a munkát. Az árnyék előadók természetesen folytatják majd. We, I was mentioning... Ahogy mondtam, csak kizárólag az ülés végéig maradnak a tolmányok, csak 21.45-ig. Sajnálom, kicsit később kezdtük. Azt kérem a biztostól, hogy röviden reagáljon az elhangzottakra. Tudom, ez is nagyon fontos kérdés, de ha rövid lenne, azt megköszönnénk. Aztán az árnyék jelentéstevők Dali asszony, Ernst asszony, Valero és Birgit, aki majd Niedermüller úr nevében beszél, utána pedig majd Sophie. Te is hozzászólhatsz röviden, aztán lezárjuk ezt. King biztos úr. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, az elnyék jelentéstevőknek, és köszönöm, hogy nagyon sok kérdést feltettek. Remélem, hogy hasznos lesz a párbeszédünk. Úgy gondolom, hogy az módosítók nagyon konstruktív irányban haladnak, ahogy önök is mondták, valóban egyszerűvé, hatékonyát kell tenni a dolgokat, biztosítani kell azt, hogy e, mindig működjön a rendszer, legyen megfelelő e, támogatás, és meg tudjuk védeni az alapvető jogokat anélkül, hogy szem előtt tévesztenénk a műveleti célkötözéseket, amiket önök is elmondott. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, egyetétek önnel abban, hogy megfelelő hozzáférésre van szükség az Európol számára is. Ezek azok a pontok, amelyeket majd mi is figyelembe veszünk, amikor átolvassuk a 194 módosítót. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy rámutassak arra, hogy a módosítókkal kapcsolatban lesz, lesznek módosító rendeletek. Wikström azt is beszélt már az imént erről. Ezeket már jeleztük a decemberi javaslatban is, és ezeket ebben a, ezen a héten fogjuk holnap nyilvánosságra hozni. Szerdán javítja magát az előadó. Nagyon korlátozott változások vannak itt a decemberi javaslathoz képest. Az ETIASIS, ELISA, illetve az ECRIS vonatkozik ez a harmadik országbeli állampolgárok számára. Ezek a módosítások decemberben nem voltak lehetségesek. Az Eurodac nincs még benne azokban a módosítókba, amelyeket majd előterjesztünk szerdán. És uh, tudjuk, hogy ez azért van, mert a meglévő Eurodac rendszer építménye nem megfelelő technikailag ahhoz, hogy interoperabilis rendszer része legyen. Vannak referencia számok, de nincsenek benne személyes adatok. Ugyanakkor tudjuk, hogy javasoltunk 2016-ban egy jogalkotási javaslatot, amely megoldaná ezt a helyzetet azzal, hogy felvenné a személyadatokat is, de még nincsen megállapodás a társjogalkotók között az Eurodok javaslat esetében, így nem tudunk ehhez módosítókat előterjeszteni az interoperabilitás érdekében. Természetesen mindannyian látjuk azt, hogy mennyire fontos, hogy az Eurodac része legyen az interoperabilitási építménynek, és mi szeretnénk önökkel együttműködni annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eljárhassunk. Remélem, hogy lehetséges lesz majd ezeket a korlátozott technikai jellegű módosítókat figyelembe venni akkor, amikor foglalkoznak a jelentéstervezettel, amelyet az imént bemutattak. Elismerem, nagyra értékelem, és személyesen is osztom azon kívánalmukat a Libeszabadság részéről, hogy rendes, de észszerűen gyors módon járjunk el. A bolgár elnökség is megpróbál dőre jutni a hónap végéig, az érkező osztrák elnökség és az bizottság is abban reménykednek, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a trialógust megkezdhessük. Én elheté vagyok a nyári szabadságig az utolsó pillanatig is, és a lehető leghamarabb visszatérek szeptemberben. Közösen sikerülhet elérni a közös célunkat, hogy lezárjuk eh, ezt a tárgyalást az év végéig. Elnök, köszönöm. Az elnökség is itt van, de először inkább az árnyék jelentést, őket hallgatnám, mert itt várják, hogy szót kaphassanak hétfőn este Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék Lenársz és Mena uraknak köszönetet mondani. szeretném elmondani az elején, hogy mi az álláspontom, ugyanis egyeteművé vált számunkra az, hogy a dolgok jelenlegi formájukban azt mutatják, hogy valami gond van a rendszerrel, és úgy szólok, mint egy személy, aki úgy véli, hogy a biztonsághoz, illetve a személyes ez való jog egymás mellett létezhetnek. Ezáltal az emberek biztonságosságban érezhetnek magukat, de a biztonsághoz kell az is, hogy szabadok lehessünk, hogy ne figyeljenek meg bennünket, és ne ítéljenek meg bennünket a bőszínünk vagy e, állampolgárságunk alapján. Viszont ez a javaslat az ilyenfajta jogokat nem garantálja. Sőt, mi több, az indoklásban is kiemelik azt, hogy az EU állampolgárok adatai interoperálisak lehetnek az adatbázisok között a jövőben. És itt eh, kollégák szeretnék a bizottság javaslatára rámutatni a nemzeti személyi okmányokra vonatkozólag április 10 i javaslat ez. Itt kötelező biometrikus adatok felvételét eh, felvenni, 317 millió európai állampolgárt érintene ez. Mi az alapvető szabadságjogok, a magánélethez való jog, E, uniója vagyunk, a diszkriminációs ellenesség, a e, ártatlanság vélemények uniója vagyunk, és e, mi szeretném megvédeni ezeket a jogokat. Nem tudom, hogy miért kéne 120 milliót költeni egy olyan rendszerre, amely csak 2021-ben lesz működőképes, és mi nem kaptunk átfogó igazolást sem arról, hogy mennyire átfogó a probléma. Meló úr, itt nem csak technikai kérdésre van szó, ez egy politikai kérdés, és ennek jogi, társadalmi vetülete is van, hiszen ahogy eddig a jogi szabályokat alkalmazták, az nem volt megfelelő. Hát nagy adatbázis fognak majd egyesíteni ezzel a javaslattal. Tehát tényleg arányos-e az, hogy legyen egy közös eh, biometrikus eh, adatbázis ezen rendszereken felül, és eh, erős garanciák kellenek a személyes adatok védelmére, be kell vezetni a cél korlátozás fogalmát, korlátozni kell azt, hogy ki léphet, ki férhet hozzá ezekhez a személyes adatokhoz. Ezek hiányában nem tudjuk támogatni ezt. Ehhez a jogalkotáshoz egy sajátságos szoftver kell, amit csak nagyon kevés szoftvercég tud kezelni, ráadásul ezek közül néhány bizonyos prediktív eszközt is alkalmaz. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen ez magyarázatra szolgál a bizottság részéről. Um, probably need a longer discussion. Rendben. Valószínűleg egy hosszabb vitára lesz majd még szükség. Cornelia Ernst Ague nevében a következő hozzászólom. <clears throat> Igen, köszönöm szépen. Az elmúlt hónapokban újra és újra hangsúlyoztuk, hogy szükség van az interoperabilitásra. Igen, mi ezt támogatjuk, akarjuk is, de el kell gondolkoznunk azon, hogy mi észszerű tekintettel a terrorista támogatásokra arra következtetésre jutottunk, hogy szükség van az interoperabilitásra. Ami az Európai Keresőportált illeti rendben van, ezt értjük, teljesen rendben van, ilyen szabályra szükségünk is van nem beszélnénk interoperabilitásról, ha nem szeretnénk ezt. Viszont a CID, MID, CRR javaslatok esetében azt látom, hogy csak harmadik országok érintettek. Megnevezzük az izgalmas adatbázisokat, az Eurodacot és egyebeket. Itt ez harmadik országok állampolgárait érinti. bizonyára jó okok kellenek ahhoz, hogy egy ilyen javaslatot terjesztenek elő. Milyen ok- adataik vannak, amelyek azt bizonyítják, hogy a személyazonossággal elkövetett csalások annyira jelentősek, hogy szükség van egy adatbázisra, egy ilyen tárhelyre ami pedig a ö, személyazonosság azonosító pontokat illeti, amikor neveket próbálnak meg különböző adatbázisokban fellelni és összekapcsolni egymással. Azt kell mondanom, hogy ez a rendszer nem semleges. Jóval több ennél jelentősen beleavatkozik állampolgárok millióinak az életébe. 280 millió eh, az SND még több eh, személyt nevezett meg, ennyi embert fog ez érinti, érinteni. Sokan kritizálják, bírálják, a civil szervezetek is bírálják a javaslatot mi igazolja azt, hogy szükségünk van ilyesfajta rendszerekre, és miért kell az egészet összekeverni a migrációval. Itt a migrációt és a bűnözést egy kategória alá veszik, kapcsolódik ez az etnikai profilozáshoz is. Hiányoznak a megfelelő garanciák. A személyes adatok védelmét sérték meg és ha ezt így bevezetjük, akkor már nincs megállás. Éppen ezért sokkal több magyarázatra van szükségünk. Do, please. And then after that it's uh, Birgit for Peter Niedermüller and then uh, Sophie. Bodo. Tack så mycket. Eh, jag vill också börja med... Igen, köszönöm szépen. Én is szerettem volna köszönetet mondani uh, azoknak, annak két előadónknak, akik az együttműködés szükségességéről beszéltek, illetve hogy ez milyen kiváló, de most már itt az ideának, hogy a módosító indítványainkat benyújtsok. 194, azt hiszem ez az a szám, ami elhangzott. Semmi, remélem, hogy a kompromisszumokkal csökkenthető ezeknek a száma. De mindemellett, amit a kollégák már elmondtak, van még egy fontos kérdés, az adatvédelem és a diszkrimináció mentesség. Ahogy elmondtam a legutóbbi vita során is, amikor új szabályokról beszélünk, akkor azt kell biztosítanunk, hogy a, az eszközök a valóban a célt szolgálják, és arányosak legyenek. A módosítók ink erre vonatkoznak. Majd tehát az arányosság, a tartják szem előtt, illetve azt, hogy valóban a célt szolgálják ezek. A diszkriminációs kérdések is felmerülhetnek. Cornélia egyébként érintette ezt. Itt alapvetően a harmadik országbeli polgárokkal szembeni diszkriminációk lehetősége merül fel, például az uniós állampolgárok családtagjai, menedékesek, illetve akik Schengeni vízumot kértvényeznek. Ezért olyan fontos az, hogy a diszkriminációs szempontokra odafigyeljünk. Következő kérdés, amit szeretnék felvetni, a kettős állampolgárokkal mihez kezdjünk, majd a rendszeren belül? Ennyit szeretem volna elmondani, mert nincs több időnk. Köszönöm. Köszönöm, Bodol. Niedermüller Péter helyett Birgit a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon Péter nem tud ma itt lenni, ezért felolvasom a hozzászólását, és akár csak Miriam, ő is köszönetet mond a két előadónknak. És írja, hogy meddig tartott, még megszületett a javaslat, jól mutatja, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés. Valóban technikai, bonyolult, összetett kérdéskör ez, ugyanakkor politikai paradigmaváltás történik eh, az adatbázisok eh, terén. A korábbi siló, azaz teljes elkülönítettség megközelítését leváltjuk, és a belis igazságügyi adatbázisok terén szorosabb együttműködést javaslunk. Minden harmadik ország beli állampolgár személyes adatát egy új adatbázisban egyesítenünk, vagy legalábbis a közös azonossági adatbank jönne létre alapvetően, hogy azért, hogy az uniós jogszabályoknak érvényt tudunk, tudjunk szerezni. Óriási változások ezek, és mivel irányváltás is bekövetkezik, illetve mert 100 milliók adatát gyűjtjük egy helyen, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ez pontosan milyen következményekkel járhat majd az egyének E, személyes jogai terén. Úgy érzem, hogy a szükségesség és az arányosság e, feltételeit ki kell, hogy elégítse ez a javaslat, erről egyelőre nem vagyunk meggyőződve. Az eddig tartott árnyékelődői egyeztetések során az világossá vált, hogy az egyik fő oka annak, hogy a jóhagyásunkat kérik az interoperabilitást azért, hogy a személyazonossága való visszaelléssel szemben felvehessük jobban a harcot. Ugyanakkor nem kaptunk információt arra vonatkozóan, hogy mekkora ez a probléma. 500 millió eurót költenénk valamire, egy olyan problémára, amelynek nem tudjuk, hogy mekkora a mérete, a ö, ö, komolysága. Nos, az interoperabilitáshoz nem kell több adatot gyűjteni, mondja a bizottság. Nos, hadd emlékeztessem önöket, hogy a közelmúltban az Európai Bizottság azt javasolta, hogy három új adatbankot hozzunk létre. Úgyhogy már most is sokkal több adatot gyűjtünk, és a hat adatbázis interoperabilitásával együtt még nagyobb lenne a hatás, mint ha egyszerűen összeadjuk ezeket. Az adat megtartási rendelkezések ügyében is vannak fenntartásaink, hiszen az adat megőrzésre vonatkozóan a létező leghosszabb határidő szabják meg, ez aláírja a jelenlegi rendszer működését. Hosszú hónapokat tárgyaltunk arról, hogy a mögöttes rendszerek hogyan legyenek ennyire kiegyensúlyozottak, és aztán hirtelen egy teljesen új rendelkezés csomagot kellene elfogadnunk. Az is aggodalomra ad, ad okot, hogy az közös azonossági adatbank és a biometrikus adatszolgáltatás alapvetően minden harmadik országbeli polgár adatát egy gyakorlatilag egy új adatbázisban tárolnák, hiába próbálják ezt interoperabilitásként eladni számunkra egész egyszerűen. Attól is tartunk, hogy a korábbi utolsó mondat kérje az elnök, tehát tartunk attól, hogy ennek óriásiak a politikai meg közelítéstől eltérünk. Sajnálom, elnök úr, de nem miattam vagyunk késésben. Úgy érezzük, hogy politikai vita nélkül nem lehet ilyen óriási politikai virányváltást hajtani. Utolsó bekezdést olvasom fel. Az Európai Adatvédelmi Biztos 29-es cikk szerinti munkacsoport, illetve a polgármesteri eh, bizottság is aggodalmának adott eh, hangot a módosítóink ezen aggodalmainkat majd tükrözik, remélem, hogy a raportőrekkel és a többi árnyékelődővel jó lesz az együttműködés. Egy személyes hozzászólásom is lenne, elnök úr, ha nem bánja. Amikor ezen vitákkal van dolgunk, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy a biztonsági architektúra hogyan alakul. Nekem úgy tűnik, hogy olyan ez, mint a madár a kalickában. Valóban biztonságban van, nem fér hozzá macska, de mégis nem szabad ez a madárka, és le is lehet takarni egy takaróval, hogy azt higgye, hogy éjszaka van. Tehát milyen architektúráról beszélünk pontosan, ezt is meg kell vizsgálnunk. Állítanunk a papagájt, mert három negyedkor a tolmácsok abba hagyják. Sophie, um, short though, please. Because... Sophie, de kérem, nagyon röviden. Aztán Holmeyer asszony. Um, I'll be short. Um... Rövid leszek. Claude, első kérdésem. A bizottság bármely főigazgatósága a Balantier nevű céggel interoperabilitásról beszélt? Bármilyen ponton? illetve más céggel tárgyalta a bizottság erről, hogyha igen, akkor ezt szeretnénk megkapni írásban. Következő kérdésem. Egyetértenek azzal, hogy amennyiben ilyen rendszer létrejön, akkor az csak egy olyan cég hajtatja végre, amely egy uniós joghatóságban működik, és olyan semmiképpen, amely nem az adott országban teljes mértékben az uniós jognak megfelelően működik, tehát például idézésre reagálnia kell. Harmadik kérésem, nem gondolják furcsának, hogy minden adatbázisba adatot gyűjtünk, és ez végül is valahol akár pozitívnak is tekinthető, jó lesz ez majd a rendőri szerveknek, de az adatvédelem és a jogi garanciák nem tagállami szinten működnek, csak ez nem gondolják, hogy anomália? Beszéltünk a rendőri irányelv végrehajtásáról, ami ebben az esetben is releváns lesz. Hogyha tíz módosító javaslatot tudnak az uniósok szabályokra vonatkozóan letenni az asztalra, akkor miért nem bizonyosodnak meg arról, hogy a rendőri irányelvet vagy azonnal végrehajtják, vagy miért nem módosítják ezt, amelyet úgyse hajtanak végre, annak érdekében, hogy egy rendeletre ugorhatunk, és így minden uniós polgár ugyanolyan védelemben részesülne. Köszönöm, Holmájer asszony vég. Köszönöm szépen elnök úr. A bizottság javaslatát az interoperabilitással kapcsolatban én ezt eh, pozitívan szemlélem, hiszen ha vannak ilyen adatbankok, akkor csak akkor van ennek értelme, hogyha ezek egymással össze tudnak kötődni, és így a biztonsági szervek ezáltal garantálhatják az emberek védelmét, ezért van egy fordított kérdésem a biztos úrhoz az interoperabilitás kérdése, és itt Cipel asszony egyfajta építményt követelt, és hogy ezt javítsuk, ezt úgy kell javítani, hogy ez célirányosabban lehessen az adatokkal bánni, hiszen a parlament mindig is ezt követelte, célirányosan járjunk el, hogy használjuk a a, az állampolgárok védelme érdekében. Ezért van egy konkrét kérdésem, ami az időbeliséget illeti az interoperabilitás tekintetében. Van-e itt már egy terv, hogy mikor szeretnék ezeket a lépéseket megtenni és hogyan tudná ezt a parlament támogatni, hogyan lehetne ezt építményt javítani annak érdekében, hogy meg legyenek védve az adatok, de ugyanígy meg lehessen védeni az állampolgárokat is. <laughs> Tolmácsokat kérem, hogy az utolsó mondatomat tolmácsolják le, szinte könyörögve két előadónak mondom, főként az árnyék előadók és a többiek, igen, alapos kérdéseket tettek. Legközben sajnos a tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy munkajogi konfliktusban állunk a parlament vezetőségével a ránk vonatkozva egy oldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Sztrájk figyelmeztetést adtunk ki, és ennek következményében a napirend szerinti záróidőpontig biztosítottuk csak a tolmácsolást. Jó éjszakát!